Az elnök. Hölgyeim és uraim, megkérem önöket, hogy hallgassanak egy pillanatig rám. Szokatlan intézkedés, amelyel most élek, de a házunk tisztelete megérdemli. Ma délelőtt volt egy incidens itt a házban. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nem engedheti meg, hogy ne reagáljon erre. Reagálnia kell erre az esetre. Idézem azt a mondatot, amelyet elfogadhatatlannak tartok, és mindenképpen szankcionálandónak tartom. Sinadinos kolléga nyilatkozott, az EU törökországi csúcsról a következőt mondta, idézem. Ahogy az oszmán tudósok leírták, a törökök istengyűlölők, csalók és agyatlan barbárok. A török olyan, mint a kutya, amelyik vadat játszik, de hogyha meglátja az ellenséget, elszalad. Az egyetlen módszer, ahogy a törökökkel bánni lehet, az az ököl és a határozottság. Hölgyeim és uraim, ez egy olyan mondat, amely ügyrendünk 165. pontja értelmében az Európai Unió értékeinek súlyos megsértését jelenti. azonnali intézkedésként elrendeltem. És még szeretném hozzáfűzni, hölgyeim és uraim, hogy egy alapvető döntést, elvi döntést hoztam, hiszen azt hiszem, hogy itt rendszeresen megpróbálnak határvonalakon átlépni, hogy szalon képessé tegyék a rasszizmust velem ez nem fog működni, ezt már tegnap is elmondtam. Az ügyrend 165-ös cikke értelmében a 11-es cikkel összhangban dinos képviselőt kizárom az ülésről azonnali hatállyal. Ich fordere Sie auf, Herr Sinadinos úr, megkérem, hogy hagyja el a termet. Meg fogják hallgatni a szokásos eljárás értelmében, és most megkérem, hogy hagyja el a termet. Bitte, Herr Sinadinos. Sinadinos úr, hagyja el a termet. Gibt kein... Nein, es gibt Antrag zur Geschäftsordnung. Herr Sinadinos, bitte. Nincsen megjegyzés. Sinadinos úr, hagyja el a termet. Ismét felszólítom, hogy hagyja el a termet. Okay, dann darf ich, dann darf ich Sie bitten. Megkérem, megkérem a teremszolgákat, hogy vezessék ki Sinodinos urat a teremből. Kérem, hagyja el a termet. Hogyha valaki szeretné kikísérni Sinadinos urat, nem tudom megakadályozni benne. Péter, Es gibt über diese Anordnung keine Geschäftsordnung. Nem tartunk vitát erről, Sinadinos Dinos urat meghallgatjuk az eljárás értelmében. Nincsen ügyrendi felszólalás. gollnisch úr, ha nem nyugszik meg, adok önnek valamilyen ideggyógyszert. Köszönöm. A további eljárás részleteiről tájékoztatom önöket. Wir handeln hier nach der az ügyrend értelmében cselekszünk, és informálom önöket, hölgyeim és uraim, az eljárás menetéről. Köszönöm szépen, és most szavazás következik. Hölgyeim és uraim! Még nem kezdjük a szavazás még két bejelentésem van. Az egyik, hogy Eleni Teoharus képviselőasszony elhagyja a néppártot, és március 2016. március 8-ától az ECR tagja lesz.